ezer ember vett részt ezen a már említett nagy gyűlésen, és azt kérték, hogy a magyar közösségek jogait tartsák tiszteletben. Köszönöm. Hmm, Buzeszkó egy percre. President,